Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Mindenkit kérek. Das wir mit der Tagung beginnen können. Hogy kezdhessük el a munkát. Köszönöm, hogy ilyen sokan jöttek el. Bár viszonylag későn küldtük ki a meghívót. A parlament elnöke miután találkozott az ukrán elnökkel, arra kért, hogy ezt az eljárást indítsuk útjára. A társulási megállapodásról döntést szeretnénk hozni a CFT-ig. A Verkhovna Rada a tervek szerint szeptember 16-án fog dönteni, és minthogy a plenárison mi is, hogy dönteni akarunk jövő héten, ezért a szakbizottságnak most kell döntenie. A társ ö, szakbizottság, az INTA beleegyezett, hogy ilyen módon járjunk el. Egyetértést adunk, és nem az folyamatot kísérő jelentésről szavazunk, egyelőre csak a konszentről, a beleegyezésről szavazunk, hogy az eljárás tovább folytatódhatjék, és kétség ne üthesse fel a fejét. Szárius Volszki képvis jelentéstevő kollégánk is egyetértett ezzel az eljárással. Azaz, ez az oka a meghívásnak. Egyetértenek azzal, hogy ilyen formában vitassuk meg a napirendet. Solc úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy milyen komplex és bonyolult helyzetben kell ezt a döntést meghoznunk. Ugyanakkor felvettem azt a kérdést, a parlamentek elnökei irányában való teljes tiszteletem kinyilvánítása mellett, hogy célra vezetője jelenleg egy olyan parlamenttel, amely voltak éppen már feloszlott, és amelyben meglehetősen furcsa viszonyok uralkodnak, hogy ilyen parlamenttel kezdjük el a ratifikációs folyamatot, anélkül, hogy mi viszont nem vitáztunk erről a tisztelt házban. Tisztában vagyunk vele, hogy itt a szakbizottságban is nagyon másként látjuk ezt a kérdést, de úgy gondolom, érdemes volna azon gondolkozni, hogy a szavazásnál halasszuk el. Van-e ellen felszólalás Scholz képviselő javaslatával szemben? Tessék, parancsoljon. Akkor szavazunk a javaslatról. Ki van amellett, hogy a napi rendi pontot elhalasszuk? Ki támogatja tehát Scholz kollega kezdeményezését? Ki ellenzi Scholz kollega kezdeményezését? Ezzel elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Ezzel pedig a hármas napi rendi pontra térünk rá, igen, tessék, tessék. Kérjük, hogy a szavazást elektronikusan szavazunk. Azt szeretném kérni a helyzet fényében, hogy elektronikusan szavazunk. Sajnos túl késő van, mondja az elnök. Én kérem az elektronikus szavazást. Én. Please leave the room when you ask such Kérem, hagyja el az üléstermet, hogyha így csak kiabálni tud. Uh, Egy javaslatot tettek arra vonatkozólag, hogy változtassuk meg a napirendet, és ezt úgy jártunk el, mint a plenárison, napirendel, rendelkezésünkre áll a napirend. A a napirend elhalasztás, illetve szavazás elhalasztására kezdeményezést nyújtottak be, de nem ez, amit én kértem, elnök úr. De hogyha kiment az ülősteremből, akkor szavazhatunk akár elektronikusan is. Kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Leave you this room. The, that means voting for means for Schulz. Hogyha valaki igennel szavaz, akkor a Schulz javaslatra szavaz, hogyha pedig Scholz javaslatával nem értenek egyet, akkor nemmel szavazzanak. Tehát erről szól az elektronikus szavazás. So, there are still some people who have not voted yet. Még van, aki nem szavazott. And then use your American Express. Hát akkor használja a hitelkártyáját, kérem. okay, we will record that. So, the... Leégyeztük, hogy nincs itt a szavazókártya. Ezennel lezárom a szavazást. 49 en mellette ketten tartózkodtak, és 48-an, 49-en ellene szavaztak, tehát az kibocsátott napirend alapján járunk tovább. Lássuk akkor a jelentést. Nem a jelentés, nem egy jelentés, nem, csak konszent, csak egyetértési eljárás. Megadom az előadónak, Szárius Volszki kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Javaslom, hogy egy állásfoglalás tervezetről szavazzunk a tanács következtetéseiről, mely az Európai Unió és az Ukrajna közötti társulási megállapodásról szól. Két okból javaslom ezt. Egyrészt erős szolidaritási üzenetet szeretnénk kibocsátani, Ukrajna mellett állva és az európai döntésük mellett állva, hiszen ezt támogatni akarjuk. Másodszorban a ratifikációt fontosnak tartjuk, hogyha ma igennel szavazunk jövő héten Strasbourgra, a tiszt, Strasbourgban a tisztelt ház plenáris is megszavazhatja, és utána pedig a Verkhovna Rada, amely, teszem hozzá, hogy válaszoljuk a kérdésre, teljes jogi verteze, vértezetében áll, és teljes joggal köthetje meg a megállapodást, meg is kötheti. Ezen két okból javaslom, hogy szavazzunk igennel, erre a rövid jogalkotási törvény tervezetre. Két pontból áll, a fő pont az, hogy az Európai Parlament egyetért ebbe, az, ebbe a, a megállapodásban. Sűben úr a külügyi szolgálattól. Köszönöm szépen, állok úr. A külügyi szolgálat támogatja hogy a Verhovnarad és az Európai Parlament közötti társulási megállapodást aláírják. Ez egy fontos támogatási jelzés lesz Ukrajnának. A keres, az autonóm kereskedelmi preferenciák már most eredményt mutatnak a kereskedelemről szólva. 14%-kal nőtt az európai országokba irányuló exportok um, volumene, és ez nagyobb támogatást jelent majd annak érdekében, hogy Ukrajna az exportkapacitását is kiterjessze a reformok zajlanak, um, és uh, így tudunk a megállapodásban legnagyobb hasznot húzni. Mint tudják, az Európai Unió és az Európai Parlament tárgyalt Oroszországgal az elmúlt években a Ukrajna szabadkereskedelmi zónába való belépése, illetve a társadalmi megállapodásba való csatlakozásának gazdasági kihatásairól. Július 11-én tartottuk az első találkozót, az ukrán ratifikáció pedig terv szerint zajlik a találkozót az ukrán féllel tartottuk. Ennek elére, ellenére az orosz gazdasági szereplőkre való kihatását a megállapodásnak meg kell vizsgálni, ezért e hét pénteken de Hüst biztos és a két érintett, tehát az orosz és az ukrán kereskedelmi miniszter is vesz, részt vesz ezen a találkozón. Úgy gondolom tehát, hogy a társadalmi megállapodás új lehetőséget kínál Ukrajnának, illetve az Európai Uniónak, hogy támogassa Ukrajnát eh, a stabil és prosperáló európai demokrácia irányába vezető úton. Minden jót és sok sikert kívánok a ratifikáció folyamatához. Köszönöm. Plenkovics úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, úgy, mint az Ukrajnával foglaló, foglalkozó delegáció nemrég megválasztott elnöke. Szeretném támogatni a szeptemberi plenárison való a mindha, mihamarabbi ratifikációt. A mai ö, ülésünk is azt mutatja, hogy a politikai frakciók mind ö, pozitív üzeneteket szeretnének küldeni Ukrajnának, főként az európai úton tartó folyamat szempontjából éppen ezért a társulási egyezményt reméljük, hogy november után konkrét formába tudjuk majd önteni. És reméljük, hogy minél hamarabb ennek, ezeknek a reformoknak a megvalósításán tudunk dolgozni közösen Ukrajnával, illetve meg tudjuk őrizni Ukrajna területi integritását. Köszönöm szépen. Tu pozitívna glasujući Köszönöm szépen. A jelentéstevő valamit szeretne támogatni, nem pedig valaminek az ellenkezőit, vagy az ellen lábasait szeretné támogatni. Éppen ezért az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodással kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Fontos, hogy Ukrajna jövője ne egyfajta orosz vazallus állam legyen, Úgyhogy ebből a szempontból üzenetet kell küldenünk az Európai Parlament nevében, mely szerint az Európai Parlament Ukrajnában egy olyan államot lát, amelyet képes a, képesnek gondol a reformok végrehajtására. Ugyanakkor nem szabad, hogy kifáradjunk továbbra is támogatnunk kell az ukrán népet, hogy meg tudja valósítani azt az álmát, hogy egy nap az Európai Unió tagja legyen. Hát igen, nekem is nagyon régi álmom az, hogy Ukrajna euróatlanti integrációját támogassam, illetve támogatom régóta, úgyhogy koordinátorként és az egész delegációm is szeretnénk támogatni Ukrajnát most ebben a nehéz időben, amikor az orosz csapatok megszállták területét, és a Krím felszigeten történtek után az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek segítséget kell nyújtani a Poroshenko kormányának, hiszen az orosz tankok ott vannak az ország területén. Szerintem most elérkezett az idő arra, hogy minél hamarabb tegyünk valamit, és szimbolikusan a kiavi ratifikáció napján tudjunk mi is szavazni erről, ugyanis ez szimbolikus gesztusértékű lépés lenne a részünkről, támogatásunkról így tudnánk biztosítani ezt az országot. Köszönöm szépen. Polőzing! Die Abgeordneten der GUE a GUE Engel képviselői a ratifikálás ellen, tehát nemmel fognak ma szavazni. Kollégám Solc úr már néhány érvet felsorakoztatott. Mi mindenképpen a jelenleg időpontban történő ratifikáció ellen vagyunk. Egy előfeltételnek mindenképpen teljesülnie kellene, a eh, társadalom elfogadása. Jelenleg ebben a formában a megállapodás sok olyan részletet tartalmaz, amit nem tudunk elfogadni. A menekültügyi politikával kapcsolatos együttműködés eh, említeném vagy a Frontex keretében történő együttműködést, azután a szabadkereskedelem elve, ami szerepel a megállapodásban, szintén olyasmi, amit mi elutasítunk, ez nem szolgálná az ukrán lakosság érdekét. Azért is elutasítjuk ezt a megállapodást, mert kül- és biztonságpolitikai kérdésben közeledést ír elő, mi pedig nagyon veszélyesnek tartjuk ezen a területen az együttműködést, és mindenképpen kontraproduktívnek az Ukrajnában zajló béke folyamat szempontjából. E, sajnos már volt is ilyen együttműködés, például az Atalanta misszió keretében, vagy különböző battle groupokban, és még több mindent e, meg tudnék említeni, de most összesen csak annyit, hogy nemmel fogunk szavazni ma. Köszönöm szépen, Van Bálen úr, Bálen úr. Köszönöm, elnök úr. A liberálisok, az ALDE frakció támogatni fogja ezt a jogalkotási állásfoglalást, hogy ratifikáljuk a megállapodást. Évek óta tárgyalunk erről, több kievi kormányjal is tárgyaltunk. Jó a megalapodás Ukrajna számára, hasznos az EU számára, és Oroszországban is meg kell érteni azt, hogy egy független, prosperáló, demokratikus Ukrajna az egész régió stabilitása szempontjából előnyös, ezért mi igennel fogunk szavazni. Káva úr. Köszönöm, elnök úr ellenzem ezt az állásfoglalást, ez teljesen elvetendő, hiszen olyan helyzet van, hogy most egy törékeny tűzszünetet hirdettek ki, több ezeren haltak meg Ukrajnában, és az orosz medvét csak tovább provokálnánk ezzel a szavazással. És ezért kérem, kérem, gondolkodjanak el ezen, hiszen hogyha holnap tükörben néznek, amikor miközben borotválkoznak, akkor lehet, hogy nagyon is szembe kell nézni önmagukkal, mert megint csak hát őszintén szólva az Európai Unió eh, valami eh, nagy hibát követett el, tehát nemmel fogunk szavazni. Meszerics Köszönöm, elnök úr. Bár vannak agályaink a társulási megalapodás néhány részletével kapcsolatban, és nem vagyunk feltétlenül nélkül támogatói a szabad kereskedelemnek, mégis most igennel fogunk szavazni a társulási megalapodásra, mégpedig azért, mert ez az egyetlen módja annak, hogy szolidárisnak mutatkozzunk Ukrajnával szemben. És hogyha elutasítjuk a társulási megállapodást, amit a Ráda ratifikálnia akar, ez aláásna a belpolitikát, és tehát ezzel, tud, ezzel okoznánk igazán zavarokat Ukrajnában. Ezért ezt amennyire csak lehet el kell kerülnünk. Másrészt ne feledkezzünk meg arról, hogy ezzel nem, ezzel nem fogjuk megoldani a katonai és biztonsági helyzetet. Nagyon törékeny a tűzszönet, tehát ez a, meg, ez a megállapodás nem oldja meg a helyzetet, tovább kell majd gondolkoznunk és dolgoznunk. Karvinike. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Van egy régi latin mondás, cui prodest, hát nézzünk mi is a helyzet Ukrajnában. Először is megmutatták Janikovicsot, elüldözték Janikovicsot, aztán jöttek a tüntetések a Majdanon, új kormány, most provokáljuk Ukrajnát, hogy szálljon szembe Oroszországon, és aztán most fegyvereket szállítunk Ukrajnának mintha vagy Putyin úr ügynökeiként viselkedünk, vagy csak egyszerűen idióták vagyunk. Lengyelország elfogadta Nagy-Britannia és Franciaország által nyújtott garanciákat. a ben aztán volt minket egy éven belül Hitler, úgyhogy ne gondoljanak majd vissza ezekre a szavakra. Ön lengyel képviselő, ugye, ha jól értettem, Préda úr? Köszönöm szépen. Nagyon sok megjegyzést hallhattunk. A néppárt támogatni fogja Cyrus Wolski kollégának a jelentését, és azok a kollégák, akik itt ülnek, azt szeretném nekik mondani, hogy amikor majd szavaz, amikor szavazniuk kell, akkor ne felejtsük el azt, hogy emberek meghaltak és az életüket áldozták a társulási egyezményért. Köszönöm szépen, Préda úr, hogy mondjak én is egy személyes dolgot. Az ukrán lakosság akarta és továbbra is akarja ezt a megállapodást. Most a parlament dönt majd erről. A jelenlegi elnököt azon az alapon választották meg, amelyre épül ez a megállapodás. Ez a döntő, ezt kell látnunk. Egyébként nem Ukrajna e, viselkedik erőszakosan, hanem a nagy szomszédja e, reguláris csapatokat küldött Ukrajnába, és Janukovicsot e, nem távillatották el, hanem elhagyta az országot, és a parlament teljesen legitim módon választott egy kormányt, az elnököt pedig közvetlenül megválasztotta a nép. Ez a politikai helyzetemből ki kell indulnunk. Nincs további hozzászólás, ezért rátérhetünk a szavazásra. Elektronikusan szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Ja, módosítás. Igen, tehát először a módosítókról szavazunk. Az egyes számú módosító indítványt ki támogatja, Préda úr, néppártiaknál egyel többen szavaznak. Most rendben van. Nincs itt önnél a szavazókártya. Feljegyeztük. Lezártam a szavazást. 8 igen szavazat, 48 nem szavazat, négyen tartózkodtak. Következő a kettes számú módosító indítvány, ismét elektronikusan szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Ugyanaz az eredmény, megegyezik az előzővel. Ezután a Szariusz-Volszki féle ajánlás tervezetről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tenok igennel szavaz feljegyeztük. Lezártam a szavazást. 48 igen, 8 nem, 4 tartózkodás. Azt hiszem, ez egy eh, fantasztikus eredmény. Ukrajna el fogja veszíteni Novorossziát, mondta be valaki. Eh, szeretném felírni a figyelmüket arra, hogy Ruszlána asszony itt van velünk, aki a Majdánon tiltakozók között ott volt. Szeretettel köszöntjük. Ist er da? Nee, der kommt, ist auf dem Weg von er. Was ist das denn hier?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 célszerűnek és jónak tartottuk, hogy találkozzunk a főmuftival. Két perc múlva itt lesz. tutto a posto con la interpretazione? Sì, 25. 25. Ah. Collegas, vamos a darle una calurosa... Kedves kollégák, szeretnénk köszönteni Suki Ibrahim Abdul Karam Allemet, aki Egyiptomból érkezett hozzánk. Ő jogász professzor az egyetemen, és nagyon örülünk annak, hogy itt lehet ma velünk. Ő a sáriának, illetve az iszlám jognak az egyik legnagyobb ismerője. Nagyon sokan az iszlámot terrorista cselekmények háttér magyarázataként próbálják felhasználni, gondolok például az Alkaidára, vagy más terrorista csoportokra, az úgynevezett iszlám államra gondolok például, ön pedig elmondta, hogy ezek korrupt szervezetek, akik vérszomjasak, és az iszlám alapelveit öm, öm, semmibe veszik, és tulajdonképpen minden ember életét veszélyeztetik a földen ugyanis ők minden valláshoz tartozó embert utálnak. Legyenek azok keresztények, muzlimok, vagy más vallásokhoz tartozóak. Nagyon aggódunk, amiért eh, halálbüntetés eh, és eh, még tartó büntetéseket szabnak ki az emberi jogi aktivistákra. Sokran a muzulmán testvériség részéről. لكم إتاحة هذه الفرصة لكي Szeretném megköszönni a mai lehetőséget, azt, hogy itt lehetek önökkel, és az Európai Parlament külügyi szakbizottságának tagjaival még cserélhetek a mai napon. Nagyon sok államot sújt a terrorizmus a világon, a szélsőségességek pedig gyakran a vallást használják fel álcaként, és a vallás nevében gyilkolnak. Amikor az iszlámról van szó, akkor tulajdonképpen a vallásos világot kellene összeegyeztetni a modern világgal. Ez pedig rendkívül fontos és nagyon sürgető kérdés számunkra, muszlim emberek számára. És ez már a 19. század óta napi renden van. Mohamed Abdul el Azár ideje óta, és más olyan ö, személyek ö, vezetése óta, akik ezzel a témával ö, foglalkoztak. Miről is van szó? Nagyon régi vallási központokban 1895 óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A mi központunkban is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az iszlám világot és a modern világot összekössük, hidakat építsünk. Ugyanis a női jogok, a nők munkához való joga számunkra nagyon fontos, és a nők ellen elkövetett erőszakos, erőszakos cselekményeket elutasítjuk. A vallásszabadság szintén ide tartozó téma, hiszen ezek mind a mi etikai kódexünk részét képezik. Megerősítettük együttműködésünket a zsidósággal és a kereszténységgel és más keleti vallásokkal is. Elutasítottunk a 80-as évek, illetve a 90-es évek során az ártatlan emberek meggyilkolását, és mai napig is elutasítjuk a terrorizmus mindenféle formáját. Számunkra rendkívül fontos az, hogy az összeköttetéseket erősítsük, és az értékeink mentén azok letéteményeseiként tudjunk élni. Azonban fontos az is, hogy a különbségeket felismerjük, minden országban, minden társadalomban találunk ilyen különbségeket. És enélkül nem fogunk tudni közös nevezőre jutni, közös jövőt építeni. Azonban, amikor megvizsgáljuk a változó világot, és azt, hogy mi is történik a világ nyugati felében, illetve a keleti felében, akkor azt láthatjuk, hogy az érzelmek átalakítása meg kell, hogy valósuljon. Egyfajta átállásra van szükség, és annak érdekében, hogy az iszlám a mai világban betöltse szerepét. Ehhez arra van szükség, hogy a muszlimok és azok, főként azok, akik az iszlám nevében nyilatkoznak, helyesen tegyék azt. Hallgassanak meg, meg kell hallgassák a többi vallás képviselőjét is. Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy az iszlám nevében kik ö, nyilatkoznak. Sajnos a mai ö, helyzetet pont ez a nehézség alakította ki. Önök is minden bizonyal tudnak arról, hogy most is a Daesh az iszlám állam, amely Irakban látott napvilágot, iszlám államról beszél, de valójában ez egy önámítás, ez a mozgalom így nevezi saját magát, de mi nem ismerjük el őket, és nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy így nevezték el önmagukat, hiszen az, amit tesznek, az az iszlám vallással ellentétes. Úgy gondoljuk, hogy nem is szabad elfogadni azt, amit ők mondanak, mert nagyon gyakran az iszlámot olyan emberek próbálják zászajukra tűzni, akik nem hitelesek. Mindannyian felelősek vagyunk a helyzet kialakulásában, az imámoknak is meg kell állniuk a helyüket, ugyanakkor a nem kormányzati szervezetek, civil szervezetek és a média szerepe is óriási ebben a problematikában, mert nekik jobban meg kellene hallgatniuk az igazi letéteményeseit az isztán vallásnak, ugyanis az a vallás, amely bennünket irányít, a mi életünket irányítja, megfelelő képpen kell, hogy megjelenjen a médiában is hiszen nagyon gyakran a terroristák vagy a szélsőséges csoportok kisebbséget képeznek, vagy hát tehát ezeket képviselik. Nagyon nehéz megállapítani tehát, hogy hol is vannak az igazi iszlám letéteményesei. Én remélem azt, hogy a kulturális, gazdasági és politikai együttműködésen keresztül egy új világot tudunk majd építeni. Nagyon nagy szükség van ugyanis erre, mindezeken a területeken, mert közös területeket kell találnunk. Erős együttműködést kell kialakítani az egyetemek, a kutatóközpontok között, a fiatalok között, gondolok egyiptomiakra, de más állambeliekre is, úgy gondolom, hogy a fiatalok közötti csereprogramok fontos szerepet töltenének be abban a folyamatban, amely a fiatalok átalakulását előzné meg. Ugyanis a különböző országokból származó fiatalok kellene, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, mert ez nagyon sikeres lehetne. Mi azt szeretnénk, hogyha kiegyensúlyozott diplomáciát tudnánk folytatni, amely az iszlám világot a nyugathoz közelítené. És mi nagyon számítunk arra, hogy ezt meg is fogjuk tudni cselekedni. Reméljük, hogy a jogállamiság megvalósul, és mindannyian egyenlő jogokkal fogunk rendelkezni, attól függetlenül, hogy honnan érkezünk, milyen színű a bőrünk, és milyen vallást gyakorolunk. Remélem, hogy ezek a különbségek el fognak tűnni, mert sokkal fontosabb a közös értékek alapja, és ez az, amely igazán számít. Számomra ez volt a legfontosabb, hogy ezt el tudjam mondani, és most szeretném meg hallgatni az önök kérdéseit, amelyekre nagy örömmel fogok válaszolni. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank, Exzellenz. Köszönjük szépen, Excellenciás úr! És meg is adom Preda képviselőnek, a néppárt koordinátorának a szót. Köszönöm szépen! Excellenciás Uram, nagyon örülök annak, hogy ellátogatott hozzánk, és örülök annak is, hogy a mérsékelt iszlám mellett teszi le voksát. Mindannyian láthattuk azt, hogy mennyire elkötelezett ember ön, ugyanis ön elutasította a halálbüntetést több esetben is, és ez azt mutatja, hogy mennyire elkötelezett ebben az ügyben de ugyanakkor egy fontos problémára is rámutat ez az egyiptomi társadalmon belül. Arra, hogy hogyan is működik az igazságszolgáltatás, meg vagyok győződve arról, hogy egy általánosabb problémáról is szó van itt. Persze ez csak egy hipotézis a részemről, a Hamasszal való együttműködés, az iráni köztársasággal való együttműködés, illetve kémkedés, Katár, mindezek szóba kerültek. Ez a probléma azonban egy szélesebb kontextusba helyezendő, amely az ön országában az igazságszolgáltatás működésének hiányosságaira hívja fel a figyelmet. Mit gondol ön arról, hogy Törökországnak milyen szerepe lesz a következő évek során a térségben? Herr Kahn, Mr. Kahn. Kahn úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Have you here? I'm here. Nagyszerű, hogy itt van közöttünk, excellenciás úr. Itt ülök. Két kérdésem van. A kérdések a következők. Amikor az arab tavaszról hallottunk, és láttuk a változásokat, amelyik világ részén zajlanak, Egyiptomot is, elér, Egyiptomot is elérték, amely egy nagyon fontos szerepet játszik az arab világban. Nos, úgy tűnik most, hogy mintha visszafordulnának az események. És úgy tűnik, hogy megint nem tudnak az egyszerű arabok beleszólni abba, hogy kikormányozzon az ő országokban. Amit az ISIS-ről mondott, ez világos, hogy ez a narratíva, az a nyelv, amelyet az ISIS használ, egy vallásos nyelv, ám a cselekedeteik mondanak azon vallásos értékeknek, amelyekre hivatkoznak. És azt látjuk, hogy sok fiatalember nem csak a muzulmán világban, hanem az EU-ból is a hatásuk alá kerül. Mit tehet tehát az olyan egyház intézmények, mint az Alazár vagy mások, hogy megfelelő üzeneteket fogalmazzanak meg a fiatalok irányába, hogy ne tévéjegyenek el. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, itt ülök, excellenciás uram. Én is nagyra értékelem, hogy ilyen magas szinten a szunnita um, mesterek és tanárok ilyen mérsékletre intik, a, és toleranciára intik a, a résztvevőket. Különösen a, a házasságtörés vagy az istenkáromlás okán ki szabott halálbüntetések irányában való visszafogottságot üdvözlök, de kérdezem, hogy az isdihád doktrínát hogyan lehetek kontextusban másként értelmezni? A 256-os szúrát olvasom, amelyből a halálbüntetés nem vezethető le, már pedig sok iszlám országban létezik a halálbüntetés, És úgy gondolom, hogyha megengedi nekem ezt a véleményt, hogy ezeket a súlyos büntetéseket az a nem vallásos emberek irányába fel kellene függeszteni, nem vezethető ez le a koránból. Ami pedig az ISIS harcosokat illeti sok európai országból, de legalább ezer brit állampolgár ment el az ISIS-be harcolni, és a brit ulemma a, egy fatvát bocsátott ki, amelyben harámnak nevezi az íziszt, és megtiltja a brit állampolgároknak, hogy csatlakozzanak az ISIS-hez. Megismételné ön is ezt a fatvát, egyetért vele, és al-Bagdadit pedig kalifának nevezi magát az iszlámra hivatkozva. Mi a mondandója ezzel kapcsolatban, hiszen ő, tehát Bagdadi, és az ő, a követői, a keresztényeket, a síitákat a muzulmánokat, a jazidiket, az örményeket, a drúzokat, és még sorolhatnám, mind fenyegetik e, és e, kínozzák. E, ez abszolút elfogadhatatlan mind a régió, mind pedig a helyi biztonság szempontjából. Desde hace decenios Estamos asistiendo a un proceso de Köszönöm szépen. Az egységesülés kulturális és egyházi vallási egységesülés folyamatát éljük meg az arab világban. És a zsidó és a keresztény jelenlét egyre inkább elvész a síták és a szuniták maguk is ellenzé, ellenségnek tekintik egymást, az alevitákról, a drúzokról nem is beszélve, már pedig az arab világ létrejöttében a zsidóság is, és a kereszténység is fontos szerepet játszott. Nem lehet ezekről a kisebbségekről lemondani. a kommunista Egyiptomot ne felejtsük el, hogy egy alexandriai zsidó alapította meg, tehát nagyon fontos kulturális és szociális elemekről mondunk le, hogyha egységesítjük az arab világot. Az iraki keresztények kisebbségben vannak, mi több Betlehemben is már kisebbségben vannak a keresztények. És menekülniük kell sok helyről az arab világ, a multikulturális, multietnikus is, több vallásos elem nélkül értelmezhetetlen Spanyolország, öm, elűzte Spanyolországból, elűzték a mórokat, és az iszlám világban találtak hazára. Milyen alternatívát látnak például az egyiptomi koptok számára, akik bizonyos területeken Egyiptomban komoly problémákkal néznek szembe, Alkaróban is. Milyen alternatívát lát például ezen tragikus és úgy tűnik, hogy fenntarthatatlan, megállíthatatlan folyamat ellen, amelyben az egyes kisebb közösségeket számolják fel. Mi több, sok iszlám kisebbség is veszélybe került. Köszönöm szépen, excellenciás úr, a jelenlétét, és még egyszer meg szeretném köszönni, hogy időt szakított arra, hogy eljöjjön ide. Nemrégiben egy sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el az emberi jogi kérdések kapcsán, szociális aktivistákat fogla, fogtak el és tartóztattak le különböző városokban, újságírókat ítéltek el, és ezeket a ügyeket eh, kiemeljük az állásfoglalásunkban, épp úgy, mint a halálos ítéletet is elítéljük. Hogyan látja ön nagymuftiként a antidemokratikus vadhajtásokat, aztán pedig az arab vilá országokba való beavatkozás kérdése. Hogyan szervezzék magukat az arab országok, hogy az ilyesfajta szektás kampányokat és harcokat elkerüljék? Your Excellency Dr. Shoki Excellencies úr, szállam alaikummal üdvözlöm Önt, és a demokrácia kérdését teszem fel Önnek. Ön az első főmufti, akit demokratikusan választottak meg Egyiptomban, épp úgy, mint a tisztelt ház parlamenti képviselőit. Az iszlám társadalom egyes részei Ugyanakkor azt mondják, hogy a demokráciának nem lehet szerepe az iszlámban. És más megoldásokat, például halaftot preferálják. Kérdezem, hogy ön hogyan látja a demokráciát? Másodszorban. Milyen szerepet fog játszani az elkövetkező tíz évben, amikor főmufti lesz Egyiptomban, és milyen örökséget szeretne hagyni világra. Harmadsorban pedig üdvözlöm a mérsékletesség hangjaként önt, és Londonban és az Egyesült és az Európai Közösség különböző helyein tartunk egy konferenciát, és ide szeretném meghívni önt, hiszen az ön mérsékelt hangja nagyon jó volna, hogyha megszólalhatna, és meg szeretnénk hívni főfelszólalóként a konferenciára. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, Elnök úr, excellenciás úr, köszönöm szépen fontos bevezetőjét, nagyon nagy jelentőséggel bírtak a szavai itt az Európai Parlament székhelyén is, hiszen egy nagy európai szellemére emlékszünk, aki mindenki számára az az eh, vallások transzcendentális egységének tanítását hagyta örökségül. Két kérdésem van ennek fényében. Az első kérdés, azt hiszem, hogy már az ön által mondottakban benne rejlik a válasz, de csak felteszem ezt a kérdést mégpedig az üldözött keresztények védelmével kapcsolatban, hiszen a világ sok országban, az arab muzulman világ sok országában üldözik a keresztényeket. A második kérdés specifikusabb, ez pedig arra a helyzetre vonatkozik, amely a szélsőségesek toborzásából merül fel, a fundament, iszlám fundamentalista szervezetek toborozzák Európában az önkénteseket. Nem kevés ilyen önkéntesről van szó, hanem számosról különböző európai tagállamból áramlanak, sőt, imámok maguk propagandát folytatnak, és még most, hogy itt is beszélünk, sok imaházban, sok európai országban, az én hazámban is, Olaszországban is továbbra is szélsőséges propagandát folytatnak az imámok, nem mindenki, de egyes imágok, imámok is olyan terminológiát használnak a beszédeikben, amelyek a Korán tanításait torzítják el, annak érdekében, hogy indoktrinálják a fiatalokat, és így újabb és újabb um, önkénteseket szervezzenek kvázi a terrorista hadseregeknek. Nagyon sürgető ez a helyzet, nagyon saj, súlyos kihívásokkal állunk szemben, és nagyon fontos, hogy az iszlám hivatalosan, az iszlám tudósok hivatalosan hallassák a hangjukat ezekben a kérdésekben, hogy egy ellensúlyt jelentsenek a szélsőségesek tevékenységével szemben, a szélsőséges tanításokkal szemben, az úgymond imámok uszító beszédeivel szemben nagyon fontos, hogy a mérsékletesség hangján szóló tekintélyek megszólaljanak. Hiszen nekem legalábbis úgy tűnik, hogy ez idáig ez a, a mérsékleteségre intő hang ö, nem hallatszott kellőképpen, és így nem sikerült ezt a súlyos veszélyt, mégpedig azt, hogy az iszlám tanításait eltorzítsák, nem sikerült kiküszöbölni. Hogyan látja ezt, excellenciás úr? Italy. <clears throat> Vaša ekscelenca, eh, zelo sem bil vesel vašega poudarka na dialog. Nagyon örülök annak, hogy eh, a párbeszédre helyezte ön a hangsúlyt, és annak fontosságát eh, elemezte. Ugyanis az elmúlt évek során a néppárt nevében a vallások közi párbeszéd volt az egyik fő téma, amelyel foglalkoztam. Nagyon fontos valóban ez a párbeszéd, hogyha előre szeretnénk lépni. Kenyában és Nigériában is jártam választási megfigyelő misszió keretében, és ott is találkoztam muzulmánokkal, akiket nagyon érdekelt az a megosztottság, vagy az a fajta megosztás, amelyet a társadalom, illetve a vallás között kell meghúzni nem mindenkivel lehet párbeszédet folytatni, főként azokra gondolok, akik az erőszakot alkalmazzák. Úgyhogy nem tudom, hogy ön hogy látja azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a párbeszéd folytatásához, és mit vár ebből a szempontból az Európai Uniótól? Köszönöm szépen, Peregino. Jó napot kívánok! Itt vagyok, főmufti úr. Köszönöm szépen, hogy eljött ide köreinkbe, és ahogyan már egy előttem felszólaló kollega is jelen elmondta, valóban nagyon fontos fejlemény az, hogy önt nem, a, nem kinevezték, hanem demokrat, demokratikusan megválasztották főmuftinak. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan legitimitást ad az ön személyének, amely számomra alapvetően fontos. Három kérdést szeretnék feltenni. Örülök annak, hogy ön világosan elutasította az iszlám államot, ezt a jelenséget, ugyanis nagyon fontos az, hogy egy vallási vezető megtalálja megfelelő szavakat ezen jelenségek elutasítására. Gondolok Ibrahim kalifára is, és a jeruzsálemi partizánokra, akik a sínai félszigeten tevékenykednek, Nos, hát min, ezen szempontokból szeretném megkérdezni az ön véleményét arról, hogy mindennek milyen szerepe lehet Egyiptom jövőjére nézve. Aztán a muzulmán testvériség kérdésében az álláspontját szintén üdvözlöm. Nem tudom, hogy ön szerint az egyiptomi társadalom, illetve az Európai Parlament, az Európai Unió hogyan tudja segíteni az ön munkáját ebbe a folyamatban, amely a nyugalmat és a békét célozza. Ugye a muzulmán testvériség terrorista szervezet önök szerint, hiszen önök egy olyan fajta etikai kódexet fogadtak el, amely az emberi jogok mentén tevékenykedik. Nem tudom, hogy hogyan látja a helyzetet, hogy a jövőben el fogják-e utasítani a muzulmán testvérek az ilyenfajta öm, ítéleteket. Jó napot kívánok! Nagyon örülök annak, hogy kérdéseket már a kollégáim is feltették. Gondolok például a bebörtönzött újságírók kérdésére, illetve sorsára. Ugye ön arról is beszélt, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a vallást az új világgal, a modern világgal. Itt az emberi jogokra gondolok főképpen, amelyek a modern világ, a modern élet letéteményesei, alapkövei. Nagyon fontos az, hogy Egyiptomban sok nő vállal szerepet, a mozgalomban is, 2011-ben én önöknél jártam Egyiptomban, és az ön elődjével is tárgyalásokat folytattam. Persze őt nem választották meg, tehát azért ez egészen más, de akkor bizonyos nőket a tárír mozgalommal kapcsolatban atrocitások értek. Líbiában, vagy Líbiára nagyon nagy hatása van az egyiptomi eseményeknek, és fordítva. Ugye van, aki arról beszél, hogy az államiság is összeomolhat, és aztán egy másik terület, amely amelyben szintén felütheti fejét a radikalizmus, vagy hát már fel is ütötte, és amely egyáltalán nem áll összhangban azzal, amit az emberek, ahogyan az emberek gyakorolják vallásukat, az iszlám vallást. Amikor ön a fiatalokra vonatkozó csere programokról beszél, hol vannak a vallási vezetők, akik elmondják a fiataloknak azt, hogy mindez nem, hogy nem jellemzi, a terrorizmus nem, hogy nem jellemzi az iszlámot, hanem az a pont szöges ellentétben áll. E, bardzo dziękuję Ekscelencjo za Pana obecność i za to, że możemy poznać. Excellenciás úr, nagyon köszönöm, hogy itt van, és eljött hozzánk, és kérdéseket tehetünk fel önnek, meghallgatjuk a, véle, meghallgathatjuk a véleményét. Két kérdésem lenne. Hogyan ítéli meg a keresztények helyzetét a mai Egyiptomban? Ez lenne az első kérdésem. Hogyan ítéli meg az elmúlt évek erőszakos cselekményeit? Sok keresztény vált még az előző vezetés alatt erőszak áldozatává. Másodszorban Érdekes lenne, ha arról is mondta valamit, hogy a civil társadalom szerepét hogyan ítéli meg. Egyiptomban nagyon sokáig vártak a békére, az Izrael kötött békére is. Mi a helyzet Izrael-el, és mit gondol erről az egyiptomi társadalom nagy része? A mikrofont kérjük lekapcsolni. Excellenciás úr, én is szeretném megköszönni önnek, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a bevezető szavait. Nagyon megnyugtatott az, amit ön mondott. Köszönöm azt is, hogy válaszol a kérdéseinkre. Nyilván el tudja képzelni, valamennyien nagyon aggódunk a jelenlegi egyiptomi helyzet miatt. Ezért az első kérdésem a következő. Ön, és ezt köszönjük, felemelte szavát a muzulmán testvériség tagjaira kiszabott halálos ítéletekkel szemben, és más büntetésekkel is szállt. Van-e lehetőség arra, hogy valóban megakadályozza a halálos ítéletek végrehajtását? A második kérdésem már több észrevételt hallottunk az egyiptomi koptokkal és a báhészokkal kapcsolatban. A koptokkal kapcsolatos nehézségek már évszázadok óta fennállnak, én ezt saját magam is tapasztaltam. Hosszú távon milyen lehetőségeket lát? Lesz-e arra lehetőség, hogy megbékéljenek ezek a csoportok egymással? És végül az utolsó kérdésem. Mit javasol ön nekünk, nyugatiaknak, mit tegyünk a terrorizmus ellen? Az ellen, hogy az országainkból egyre több fiatal csatlakozik ezekhez a terrorista csoportokhoz. Nagyon hálás lennék, ha adna egy tippet. Köszönöm szépen, elnök úr! Szállam alaikum, excellenciás úr, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt találkozhatunk önnel. Nagyra értékelem a remény üzenetét, amelyet megfogalmazott, és hogy a, szoci- a civil társadalommal is párbeszédre tör a közel-keleten. Bizony erre van szükség. Úgy gondolom, hogy erős demokráciára van szükség Egyiptomban is, és a közel-keleten annak érdekében, hogy a stabilizációt megteremtsük. A jog uralma nélkül nem lehet a stabilitást eltérni, és örömmel fogadom azt az üzenetet, amely a békés problémarendezésre szólítja fele, feleket a békés, a békére való üzenet, illetve az egyházak, a vallások közötti párbeszédről szóló üzenetre nagyon nagy szükség van az egész iszlám világban, a nyugati iszlám képviselőknek is érdemes volna ezt megfontolni. Hogyan látja ezt a kérdést? Hogyan lehet az új tömegkommunikációs eszközöket felhasználni az üzenet átalakítása érdekében? Hogyan lehet így az ön szavainak és az ön személyének még nagyobb hitelt szolgáltatni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Excellenciás úr, öné a szó. أنا بداية أشكركم كثيرا على هذه الأسئلة Köszönöm szépen a kérdéseket. A kérdések ugyanis rámutattak arra is, hogy mennyire odafigyelnek önök, és mennyire sokat szeretnének megtudni Egyiptom álláspontjáról és a főmufti véleményéről. ezek a kérdések, amelyek nagyon sok kérdőjelet vetnek fel, a következők. A halálos ítéletek, a nők helyzete, a párbeszéd, valamint az iszlám állammal kapcsolatos kérdéseket vetették önök fel. Ami a halálbüntetést, illetve a főmufti álláspontját illeti. Az egyiptomi büntető törvénykönyv olyan eljárás jogot ír elő, amely védi a vádlottakat, és egyben az igazságszolgáltatást is. Hosszú eljárásokról van itt szó, és éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon ritkán születik halálos ítélet. Először úgy néz ki az eljárás, hogy a rendőrség, vád, a rendőrség vizsgálatot indít, a bíróság vádat emel, kinevezik a az illetékes bírót, illetve ügyészt, és 1950 óta vizsgálóbírói intézmény is létezik hazámban. A vizsgálati oldal, az ügyészség, amennyiben erre szükség van, tehát elvégzi a vizsgálatot, és hogyha erre szükség van, akkor a bíróság másodfokon is újabb vizsgálatot rendel el. Amennyiben a bíróság úgy gondolja, hogy halálbüntetést fog kiszabni, még mielőtt kiszabná ezt a büntetést, az eljárásjog alapján az összes dossziét át kell, hogy adja a muftinak. Ez pedig azt jelenti, hogy a teljes anyagot megkapjuk, tehát a vizsgálat teljes kimeneteléről, illetve különböző fázisairól minden dokumentumot átadnak nekünk. Ezt elolvassuk, véleményt formálunk jogi szempontból. Ez nem tartalmi és formai vélemény, és a vizsgálati szakaszban fontos az, hogy az iszlám szellemiségnek megfelelő döntést hozzunk. Tehát nem mondunk ki halálbüntetést, akkor, hogyha erre nincsen igazi komoly okunk az átadott dokumentumok alapján. Ezután egy jelentés születik, és visszaküldjük azt a bírónak, tehát a bírósághoz, az igazságszolgáltatáshoz, és amikor oda megérkezik a mi véleményünk, neki kell arról döntenie, hogy milyen ítéletet hoz, tehát az általunk kiadott véleményt konzultatív jelleggel vizsgálja meg. Elképzelhető, hogy figyelembe veszi azt, elképzelhető, hogy nem veszi azt figyelembe. Tehát igazából az állami bíró lesz az, aki végül is döntést hoz. A bíró meggyőződése alapján mondja ki, vagy nem mondja ki a halálbüntetést a muftinak csak véleménykészítésű készítési hatásköre van. Halálbüntetés esetében létezik fellebbviteli szint is, tehát kegyelmet lehet kérni a legfelsőbb bíróságnál, amely tulajdonképpen nem más, mint egy semmitőszék. 19 illetve hogy 89%-át, sőt 99%-át a öm, ítéleteknek meg se, általában ebben, ezekben az esetekben semmi se nyilvánítják, és akkor előről kezdődik az egész folyamat. Amennyiben az új ö, vizsgálati szakaszban a bíró megint úgy dönt, hogy halálbüntetést szab ki, akkor megint az egész dosszié átkerül a muftihoz, ismét megvizsgáljuk az esetet, második véleményt írunk, ezt a véleményt visszaküldjük a bíróságnak, és amennyiben a bíró ismét ö, halálbüntetést szab ki, akkor azt a, az államfőnek kell ratifikálnia. Ez körülbelül négy évet vesz igénybe ez a folyamat. Tehát az eljárás négy évet vesz igénybe. Statisztikai értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés olyan eset van, amikor ténylegesen meg is valósul a halálbüntetés. Vannak azonban olyan ö, ítéletek is, amelyeket ö, utólag ö, tehát utólag is meg lehet változtatni mindezt. Miért fontos azonban számunkra a halálbüntetési intézménye? Ez egy olyan kérdés, amelyre nagyon oda kell figyelnünk, ugyanis alapvetően a terror cselekmények, illetve ö, általában az a félelemkeltési légkör, amelyben ö, amely ezen esem, a, ilyen bűncselekmények kapcsán tapasztalható. Fontos számunkra az, hogy védjük az emberi életet, hiszen hogyha halálbüntetést szabunk ki, akkor általában az, az elítélt személy valakit meggyilkolt, akire oda kell figyelnünk az ő emlékére, és arra, hogy esetleg családja van, gyermekei. És hogyha erre gondolunk, akkor megértjük azt, hogy miért is van szükség a halálbüntetés fenntartására. Nagyon sok európai filozófus támogatja illetve nagyon sok európai filozófus elgondolkodott ezen a kérdésen, és az iszlám szerint is ez egy fontos elriasztó büntetési tétel, és ezért kívánjuk megőrizni a jogrendünkben. Egyiptomban jelenleg és ezt nagy, nagyon őszintén mondom, jó időszakot élünk. Már két alkotmányos találkozónk is volt, amely az alkotmány előkészítésével foglalkozik. 2014-ben az alkotmányról szav- népszavazást tartottunk, egyébként jó magam is foglalkozom ezzel, az ötvenek tanácsában, és nagyon jó eredményt hozott a népszavazás. Vagyis a nép elsőprő többséggel igennel szavazott rá. A második fontos találkozó a az államfő megválasztása volt, és ezzel kapcsolatban a koptok helyzetére is ki szeretnék térni. Nagyon őszintén elmondom, hogy Egyiptomban akármilyen valláshoz is tartozzon, minden személy ö, egyiptomi állampolgár, Egyiptomot közösen építettük, az egyiptomi emberek, az egyiptomi civilizáció gyümölcse, a mai Egyiptom, és mindenféle kultúrát magába ö, olvaszthat. Az egyiptomi történelmet sok különböző ö, személy írta, a, és ebből a szempontból az egyiptomi történelem egyedülálló. Egyiptomban ugyanis az együttélés megvalósul, majdnem, hogy ideális szinten ö, együtt dolgozunk, ö, együtt tanulunk, ö, a muzulmánia, muzulmánok, az egyiptomiak együtt dolgoznak. Senki sem tudja, hogy ki, melyik egyiptomi személy muzulmán, és ki az, aki keresztény vallású. Nincsenek különbségek a munkavilágában sem. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az egyiptomi koptok helyzete egyáltalán nem aggasztó, részt vesznek az ország mindennapjaiban, és egyébként én a jogállamiságot támogatom, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan alapelv, amelynek nem csak nálunk, hanem a világon máshol is uralkodóvá kellene válnia. Tehát, hogy egyenlő jogokat biztosítsunk mindenkinek a társadalmon belül. ami pedig a nők helyzetét illeti Egyiptomban. Ezzel kapcsolatban néhány tanulmányt is megjelentettem már. A politikai jogok, a nők szerepvállalása a politikában, a nőjogok, valamint a családjogban, illetve a házasságban a nők jogai címmel. A nők teljes jogú állampolgárok, és a férfiak társai. A próféta partnerként tekint a nőkre, a férfiak partnereként, a Korán nem a, a, a Korán a nőkhöz és a férfiakhoz együtt szól, általában csak néhány rész, amikor a specifikumokról van szó, akkor beszél külön hozzájuk. Gondolok például azokra a vallási gyakorlatokra, amelyeket a nőknek nem kell elvégezniük, például nem kell böjtölniük bizonyos időszakokban, vagy bizonyos élethelyzetekben. Ami az iszlám jogot illeti, a férfiak és a nők egyenlő jogokkal rendelkeznek, és az 1914-es egyiptomi alkotmány is ezt hangsúlyozza, és szerettük volna ezt mindenképpen meg, megakadályozni azt, hogy a nők helyzete nehezedjen. A nők tehát teljes jogú állampolgárok, elképzelhető, hogy az iszlám állam és az ottani események fényében megvizsgálva ezt a helyzetet, másképp alakulhat ki. Nem szeretnék most beszélni a kalifákról, sem pedig iszlám államról, ugyanis úgy gondolom, hogy ezeknek a kifejezéseknek az elfogadása teljesen alaptalan, ugyanis hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi történik az úgynevezett iszlám államban, és ezt tudományos értelemben tesszük meg, vagy akár vallási alapokon, akkor arra fogunk rájönni, hogy ami ott történik, az valóban, valójában bűncselekmények sorozata. Arra lenne szükség, hogy jogállamiságot hozzunk létre, és ezeket az embereket bíróság elé áll, állítsuk, ugyanis súlyos bűncselekményeket követtek el nincsen egyetlen egy olyan iszlám vallási szöveg sem, amely az erőszakra vagy a pusztításra buzdítana. Nincsenek olyan szövegek sem, amelyek gyilkosságra buzdítanának. Az iszlám alapján, az iszlám vallás alapján férfiak és a nők akkor a legkegyesebbek, illetve a legkegyesebb embereket kell kiválasztanunk. Az Isten pedig sokszínűséget szeretett volna a Földön, és ezért fontos a vallásszabadság, ezért fontos garantálni a vallásszabadságot szerettük volna, hogyha hosszan tudunk vitázni, párbeszédet folytatni a vallásszabadságról, és ezt meg is tettük Egyiptomban, ugyanis úgy véljük, hogy minden embernek joga van a maga vallását gyakorolnia, de ugyanakkor fontos az is, hogy egyfajta jogi államiság is létrejöjjön. Az iszlám államban történteknek semmi köze az iszlámhoz, ők csak felhasználják vagy kihasználják a vallási köntöst. Az, amikor embereket kínoznak, gyilkolnak, vagy elüldöznek házaikból, az az iszlám szabályai szerint tilos, ugyanis eleve az iszlám szerint csak önvédelemre lehet, önvédelemből lehet harcolni. A nőknek pedig nem szabad harcolniuk, és éppen ezért a nőket és a gyermekeket tilos meggyilkolni az iszlám szerint, és ugyanakkor a papokat, vagy más vallási vezetőket is egy templomban, szentében tilos meggyilkolni. Nem szabad ezeket az embereket bántani, sőt, az iszám szabályai szerint egy házat sem szabad lerombolni, vagy egy fát sem szabad kivágni. Ezzel kapcsolatban el tudom küldeni önöknek a vonatkozó szövegeket, írás részeket a Koránból. Tehát itt egyfajta háborús etikáról beszélek, tehát hogy még hogyha háború is alakul ki, most gondolok Szíriára, Irakra vagy Egyiptomra, az iszlám államnak nevezett szervezet által elkövetett bűncselekményeknek semmi köze nincsen az iszlám valláshoz, sőt nem is tolerálhatjuk az ilyen cselekményeket. Ami pedig az egyiptomi keresztények kivándorlását illeti, itt azért nem beszélhetünk egy jelenségről. Elképzelhető, hogy van valamiféle nyomás, ami miatt ez kialakult, Nabil Lokáról beszélnék ebben a tekintetben, aki keresztény, és amikor megvizsgáljuk vagy tanulmányozzuk ennek a történelmi személynek az életét, akkor azt láthatjuk, hogy gyermekkorában egy iszlám iskolába járt, pedig keresztény vallású volt. Ennek ellenére a profita életéről szóló ö, könyvet jelentetett meg. Rávilágított az iszlám vallás pozitívumaira, és ö, tette ezt úgy, hogy keresztény volt, keresztény volt egészen a haláláig. Az iszlám világ vezetőit nagyon sokszor ö, keresztény anyák nevelték fel, vagy szoptatták. Ez azt is mutatja, hogy az egyiptomi társadalomban mennyire összefüggenek, és milyen szépen egymás mellett élnek a vallások. Mi tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, és úgy gondoljuk, hogy az emberi jogok elengedhetetlenül fontosak. Ezt úgy mondom, úgy mondom, hogy az egyiptomi alkotmányban, a 2014-es alkotmányban az emberi jogokról is beszélünk. Tudom azt is, hogy a nemzetközi egyezmények figyelembe veszik az adott országokban elfogadott törvényeket. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy az alkotmányunkat összefüggésbe kell hozni az Egyiptom által ratifikált nemzetközi szerződésekkel, és ezt az iszlám szellemiségben is tesszük, vagy tettük, hiszen az adott szót kell betartani az iszlám alapján, vagy az adott szerződésnek kell megfelelni. Ez kötelezettségünk. Amennyiben Egyiptomban kormányváltásra is kerülne sor, a, sa, került sor, az Izrael kötött ö, békeszerződést ö, mindig betartottuk. A demokrácia a hatalom gyakorlásának egy modern formája, mi egy olyan megközelítést kívánunk alkalmazni, amely lehetővé teszi a társadalom számára, hogy learassa a lehető legérettebb gyümölcsöket. De vajon a demokráciának csak pozitív hatásai vannak-e? Szerintünk nem problémás az, amikor a demokrácia a hatalomgyakorlásnak a váltógazdaságára épít. A történelmünk során többször is elfogadtuk a demokrácia alapelveit. Ami pedig az én főmufti megválasztásomat illeti, illetve szerepemet. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az alapfeltételek a főmufti váláshoz szükséges alapfeltételek a következőképpen néznek ki. A muftinak, mielőtt hivatalba lép, tanulmányokat kell folytatnia, és vallási alapon kell megvizsgálnia a különböző írásokat. És fontos az, hogy mérsékelten értelmezzük a Koránt. Van-e még kérdésünk? Van-e még időnk? ami a mecseteket illeti, illetve az imámokat. Szeretnénk együttműködni velük, annak érdekében, hogy párbeszédet folytassunk, ugyanis szerintem rendkívül fontos a párbeszéd, és rá is világít arra, hogy a népek közötti együttműködést hogyan lehet megvalósítani. Azt hiszem, hogy a legtöbb feltett kérdésre talán tudtam válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és azt, hogy kérdéseket tettek fel, amelyek azt bizonyítják, hogy milyen bölcsen ítélik meg a helyzetet itt Egyiptomban épp úgy, mint az arab, arab világban. Köszönöm szépen! Exzellenz, ich danke Ihnen sehr. Excellenciás úr, nagyon köszönöm. Azt hiszem, ez egy nagyon jó ülés volt. Egy jó párbeszéd lehetősége is adott, és természetesen a vallásos meggyőződésével együtt nagyon mérsékelt szavakat hallottunk öntől, a több én továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy a három monoteista vallás, hogyha komolyan veszi a könyveit, a Bibliát, a Koránt, akkor képesek lesznek arra, hogy észszerűen együtt működjenek, párbeszédet folytassanak, hiszen egyik vallás sem a gyűlöletre épül, hanem a szeretetre. Ahogyan Ön is elmondta, a vallásokkal visszaélnek, más célokra használják fel ezeket. Ez mindegyik vallásra igaz, nem csak az iszlámra, hanem a zsidó vallásra, a kereszténységre is. Ezért meg kell próbálnunk a mérsékeltek, akik mindenütt többségben vannak, békés együttműködésben össze hozni annak érdekében, hogy ezt az önvallása és az én vallásom alapján is megpróbáljuk közösen a megbékélés felé haladni, mert az én hazámból is 400 fiatal ment el Szíriába harcolni és az egész Európai Unióból kb. 2000 ilyen félrevezetett fiatal ment el harcolni muzulmán család családokból, de e, német, keresztény, e, német és angol családokból is sok fiatal e, konvertált, átvette a muzulmán vallást. Ez egy aggályos folyamat, és az ön erőfeszítése is arra utalnak, hogy meg kell próbálni javítani a dolgokon. Továbbra is párbeszéd megmaradt közöttünk. Köszönöm.